politikai főképviselőjének nyilatkozata, akinek nevében szintén Hán biztos úr kap szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! A mandátuma eleje óta a latin-amerikai kontinenssel eh, való eh, kapcsolat javítása a főképviselő egyik prioritása volt. És még egyszer hangsúlyozta a közös értékeken alapuló partnerség fontosságát. Ezen kívül a globális kihívásokra való közös megoldás keresés is nagyon fontos az ő számára. A Kubával való kapcsolatok fejlődése fontos fejezete volt ennek a történetnek. A törésvonalak elmozdulása gyakran lenyűgöző gyorsasággal történik. Sokszor olyan nagyon a negatív dolgokra koncentrálunk, hogy a pozitív változásokat észre sem vesszük. Nem szabad elszalasztani a kínálkozó lehetőségeket. Európa nem foglalhatja el a hátsó ülést, miközben más valaki formálja a történelmet gondoskodnunk kell arról, hogy az eredmények a saját értékrendünket tükrözzék. Az elmúlt hónapokban a főképviselő eh, személyesen is bevonódott a Kubával való közös munkába. 2015. januárjában Kosztarikában eh, tartották meg az első találkozót Rodriguez külügyminiszterrel. Eh, ezután februárban Havannában is találkoztak, és Castro elnökkel, illetve más miniszterekkel, például a külügyért és a gazdaságért felelős miniszterekkel is találkozott. Áprilisban a Rodriguez miniszter úr eh, Brüsszelbe látogatott, és Jaskarel alelnökkel eh, egy eh, négy szemközti találkozóra is sor került. Az Unió elfogadta az együttműködési megállapodást, az úgynevezett PTCA megállapodást Kubával. Ez a konstruktív párbeszéd fórumát teremti meg, és javítja az együttműködést Kuba és az Európai Unió között. Ez a döntés a tanácsban figyelembe vette a Castro elnök alatt elindult változásokat. A tagállamok ezen kívül a Kubával való kétoldalú elköteleződéseiket is fokozták. Olyan megközelítésre van szükség, amely előtérbe helyezi az unió céljait a Kubával való kapcsolatban. A gazdasági reformok támogatása, az emberi jogok és a kubai polgárok életszínvonalának javítása igen fontos ebben a viszonylatban. Az együttműködésre is szükség van a kereskedelmen kívül. 2014 áprilisában kezdődtek meg az ezzel kapcsolatos tárgyalások, és ugyanazon év augusztusában, illetve idén márciusban is újabb fordulókat tartottak. Mogherini asszony elköteleződése további lendületet ad ennek a folyamatnak. Június 15-16-án Brüsszelben tárgyalás zajlott, és igen jó konstruktív légkörben sikerült dolgozni. Jelentős előrelépést sikerült elérni, különösen a kereskedelmi, illetve a szakpolitikai párbeszédről szóló fejezetek kapcsán. Ezt a tárgyalást remélhetőleg a következő szakaszban le lehet zárni. A politikai párbeszéd területén a tárgyaló felek eszmecserét folytattak, melynek során álláspontjukat tovább fejlesztették és egyértelműsítették. Ezek a párbeszédek lehetővé teszik a jobb előkészítést a következő szakaszban, szeptemberben, ahol már egy konkrét szöveg is elkészül majd. Bruno Rodriguez külügyminiszter szintén arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb lezárjuk a tárgyalásokat. Mindkét oldal egyetért abban, hogy ez kölcsönös érdekünket szolgálja. Amit a legutóbbi fordulóban elértünk, az a mindkét fél erős elköteleződését mutatja. Olyan területen is sikerült haladást elérni, amely a központi eh, elemét képezi az EU és Kuba közötti kapcsolatoknak. Az emberi jogokról van szó. Eh, Rodriguez eh, úrnak azt javasoltuk, hogy egy struktúrált párbeszédet indítson el. A brüsszeli taktikai találkozón sikerült megegyezésre jutni egy emberi jogi párbeszéd elindításával kapcsolatban. Az előkészület, az előkészítő, illetve az alakuló ülést júniusban sikerült tető alá hozni. Stavros Lambrinidis az emberi jogokért felelős képviselő részvételével. A PTC tárgyalások lezárása előtt még szeretnénk lezárni az emberi jogi megállapodást is. Ennek paramétereit a megállapodás általános keretei között fogják megszabni. A párbeszéd lehetőséget ad az emberi jogi kérdések jobb kölcsönös megértésére, a legjobb gyakorlatok cseréjére, illetve az együttműködés lehetséges területeinek azonosítására az Unió és Kuba között. Ezen kívül ez egy olyan platformot is biztosít, amelyek az egyes egyedi esetek miatti agályokat is kezelik majd. Ez lehetőséget ad a visszacsatolásra a politikai szintű tárgyalások alakulásával kapcsolatban is. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők, ennek a pozitív elköteleződésnek a fényében nagy csalódást okozott a múlt hétvégén történt események, ideértve az indok nélküli erőszakot is. A túlzott erőszak alkalmazása békés polgárok ellen elfogadhatatlan számunkra. Azok, akik túllépték a hatáskörüket, azokat fegyelmi eljárás elé kell állítani. És azt várjuk a kubai hatóságoktól, hogy mindent megtegyenek a helyzet orvoslására, és hogy megengedjenek mindenfajta békés önkifejezést. A főképviselő asszony szintén kifejezte azt, hogy szeretne együttműködni más országokkal is, például Kolumbiával. Itt is részt vesz a kormány egy hasonló folyamatban. Más kezdeményezések globális együttműködést is tartalmaznak, amelyben, ahogy már korábban is láthattuk, Kuba is partnerünk illetve a 21-es konferencia Párizsban szintén egy ilyen alkalom lesz majd. Kuba és az Egyesült, Király, az Egyesült Államok is közelednek egymáshoz, erről is szó volt. Múlt héten bejelentették, hogy Washingtonban és Havannában újra megnyitják a követségeket. Ez a tárgyalás Obama elnök, illetve a Castro elnök között zajlott le. Kuba elszigetelése nem segít a helyzeten. A hidegháborúnak vége, és ennek mindannyian örülünk. A mesterséges megosztottságtól mindannyian szenvedtünk, és ezért a további együttműködésnek arra is irányulnia kell, hogy a már elavult amerikai embargó megszűnjön. Ennek humanitárius hatása is van számos kubai életére, és az EU és Kuba közötti gazdasági kapcsolatokra is hatással van. Köszönjük szépen! A következnek a frakciók hozzászólói a néppárt részéről. De Grandes Pascual úrnak adok szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm biztos úrnak is a teljes kimerítő tájékoztatót. És ez nagy reményre ad okot. Egyértelmű, hogy a kereskedelmi tárgyalások előre haladnak, ez egyértelmű az önszavaival élve a diplomáciai és politikai kapcsolatok is fejlődnek, és erről mindenki a saját fogalmai szerint beszél. A tárgyalások megkezdése egy politikai együttműködés az Európai Unió részéről. Az pedig, hogy az Egyesült Államokkal sikerült a holdpontról kimozdítani a tárgyalásokat, az valódi fordulópontot jelenthet a Kubával való kapcsolatunkban. Elnök úr egyértelmű, hogy Kubában változások zajlanak, és jó lenne, hogyha ezek a változások gyorsabbak lennének. És közelről kell követnünk, hogy mi is történik. Európának fokozottan jelen kell lennie ebben a folyamatban. Latin Amerika legtöbb országa szoros megállapodásokat, egyezményeket ír alá. Reméljük, hogy a következő hónapokban kedvezőek lesznek a körülmények a megállapodás aláírásához a politikai párbeszédről, és azt is remélem, hogy a kapcsolataink erősebbek kiválhatnak. És elnök úr, rendkívüli fontosságú az a fejezet, amely az emberi jogokhoz kapcsolódik. És nagyon örülök, hogy ezekre is kitért a biztos ura hozzászólásában. Az első magas szintű találkozás volt ez a kubai hatóságok, illetve az Európai Unió között. Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok nem csak a belügyekhez tartoznak, hanem kulcsfontosságúak az európai értékek szempontjából is. Az Atlanti óceán két partjáról van szó, a kubaiak a barátaink, és integrálódnunk kell velük. Kuba már tett néhány bátortalan lépést, de mi egy olyan Kubát akarunk, amely teljes mértékben integrálódott a nemzetközi közösségbe, ahol jólét van, és szabadságjogok. Elnök úr, azonnal befejezem. Egy politikai együttműködés valóban jó lenne, de mit tesz Kuba? Igen, szerény sebességgel halad előre. A tárgyalásokat tovább kell folytatni, hiszen már nagyon régóta várnak a kubaiak is a változásokra. Például a demokrácia, ez igazi forradalmi lépés lenne. Köszönöm szépen. Μην εκμεταλλεύεστε την ανοχή μου στο θέμα του χρόνου. Köszönöm szépen. Jó lenne, hogyha a tolerancia szintemmel nem élnétek vissza. Az SND nevében Zorinyó képviselő következik. Kedves biztos, kedves elnök, az Európai Unió és Kuba kapcsolatai ö, stratégiai partnerségen kellene, hogy alapuljanak. Ez fontos az együttműködés szempontjából a gazdasági és kereskedelmi szinten, épp úgy, mint a politikai párbeszédben. Többen azt kérdezik, hogy az Európai Unió mit adhat Kubának, hogyan tudjuk a demokratikus értékek felé terelni ezt az országot. Ezekben a nehéz ország, ö, időkben is továbbra is egy humanista és az ember, és emberközpontú modellünk van, olyan modell, amely a gazdasági értelemben is ezeket az értékeket támogatja. Tehát ezt tudjuk adni Kubának, tudjuk segíteni őket arra, hogy abban, hogy az európai kereskedelmi vagy vámpreferencia rendszerbe beépítjük őket, és ugyanakkor párbeszédet folytathatunk velük az emberi jogok kérdéséről. De én azt hiszem, hogy most azonnal kell lépnünk, és a közös európai álláspont kidolgozásán kell munkálkodnunk, mert a mostani az már nagyon régi, és egy igazi, konstruktív párbeszédre van szükség, nem csak a kubai kapcsolatainkban, hanem közép-amerikai és dél-amerikai kapcsolatainkban is. Ezek ugyanis nagyon fontos eszközök lehetnek a fenntartható fejlődés szolgálatában. A kubai civil társadalommal és az intézményekkel is kapcsolatot kell fenntartanunk, és nem szabad, hogy régi gondolatok vagy előítéletek vezéreljenek bennünket. Mi szociáldemokrata frakcióként támogatjuk a főképviselő ilyen irányú tevékenységét, és Kubát segítenünk kell egy nyílt, inkluzív demokrácia megteremtetés, megteremtésében és az alapjogok biztosításában. Mindezt a fenntartható fejlődéssel együtt, valamint a a szolgáltatások, közszolgáltatások megvalósításával kapcsolatban azt kell mondanom, hogy Kuba az egyik olyan példa, amely leginkább hasonlít az EU-ra ebből a szempontból. Ez pedig nagy kihívás, és ezt a kihívást meg kell nyernünk. Köszönöm szépen. Most pedig Belder képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A Hollandia esetében már évek, évtizedek óta nekem nagyon szoros kapcsolataim voltak az egyházamnál, kubaiakkal. Éppen ezért különösen érdekel az EU-Kuba kapcsolatrendszer, hiszen én ezt a helyzetet elég jól ismerem. Fontos, hogy a kapcsolatainkat a kubai hatóságokkal, illetve az ellenzékkel is, és a demokratikus mozgalmakkal erősítsük, valamint a jogi aktivistákkal. Ezek az együttműködések nagyon fontosak. Vannak már próbálkozások a nyitásra, és az EU-nak gazdasági kezdeményezésekkel kellene lépnie, ezeket támogatni, ugyanakkor viszont Hán biztos úr nem feledkezhetünk meg az emberi jogok megsértéséről sem, amelyek még mindig jellemzőek, például a börtönbe zártakról, és elsősorban nem bűncselekmény miatt kerültek börtönbe, hanem mert a hatóságok úgy vélik, hogy ők esetleg valamit elkövettek. Ezt el kell ítélnünk, erről nem feledkezhetünk meg, mintha semmi nem történt volna. Elnök, köszönöm szépen. Az ALDE nevében Mare Barandaran. Elnök úr, ebben a vitában, amelyet Kubáról folytatunk, A két nagy frakció már hozzászólt, és ők igen fontosnak tartják, hogy Federica Mogherini főképviselő jelen legyen, de hát itt vagyunk, Mogherini asszony nincs itt, bár Hán úr ezért eljött hozzánk. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a diplomáciai kapcsolatok az Egyesült Államok és Kuba között megtörténnek és hogy a tagállamok nem gratuláltak ehhez a feleknek. És mindez anélkül történt meg, hogy nem voltak emberi jogi feltételek, és nem tartották tiszteletben a kubai civil társadalom igényeit. Ezek a szervezetek már évtizedek óta harcolnak az alapjogok védelméért és a polgártársaikért. Kubán belül és kívül is. És minden fajta nehézség ellenére ott maradnak és segítenek. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió és a Kuba közötti kétoldalú szerződést mindenképpen kísérnie kell egy új, feltétel nélküli megállapodásnak a politikai foglyok szabadon engedéséről. És helyre kell állítani a szabadságjogokat is Kubában. Továbbra is szeretnénk az európai értékeket mindenek előtt megvalósulni látni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A GUE nevében Szakorafa asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a az egyre fokozódó hidegháborús retorika körülményei között a kubai kapcsolatokat fejlesztenünk kell, és ez válasz lehet azoknak, akik az intervenció és az embargó zsákutcájába próbálják hajtani az országot. 60 év óta szenvedi meg az embargót Kuba, és a párbeszédet egyenlő alapokra kell helyezni. Ma Görögország volt a napirenden, és láthattuk az európai országokkal kapcsolatos problémákat is, ahol a múlt eredményeit a bank és a, bank és a pénzügyi rendszer alása. Úgyhogy körültekintően kell megvizsgálnunk, hogy ez a büszke nép, a kubaiak mit értek el, anélkül, hogy elveiket vagy értékeiket feladták volna az elmúlt 60 év alatt. Az országnak a bruttó jövedelmének 70%-át az ingyenes oktatásra kell fordítania, és igen, magasan képzettek a végzősök ennek következtében. Általánosan ingyenes az egészségügyi szolgáltatás. A kutatás, fejlesztés, a gyógyszeriparban is igen jelentős. Tehát a kapcsolatainkat annak fényében kell továbbfejlesztenünk, hogy maximálisan tiszteletben tartjuk az elért eredményeiket, és tiszteletben tartjuk méltóságukat. Köszönöm szépen. Szakarfa asszony egy kék kártyát mutatott fel Hancock úr, elfogadja. Valóban úgy gondolja, hogy a kubai szenvedés az amerikai embargó következménye? Kuba bárki mással kereskedhetne. Ez szerintem a szocializmus hatása, amit semmiféleképpen nem szabad figyelmen kívül hagyni, és ennek semmi köze az amerikai embargóhoz, vagy a kettőnek talán mégis. 30 másodpercben kérem válaszoljon. Henkel úr, én nem ezt a kérdést tenném fel magamnak is, mert tény, hogy 60 év óta gyakorlatilag egy folytogatott helyzetben van gazdasági értelemben, és ezt egy másik országnak köszönheti. Az egyik korábbi hazám, Palesztina Gáza is hasonló folytogatásban van vagy volt, és Kubának is fejlődnie kell meg kell nyitni a növekedés, a fejlődés útját előttük is. Komoly tanulságokat vonhatunk le Kuba esetéből. Elnök, köszönöm szépen, utasszú úr. Köszönöm, Dimitrios, mindig nagyon jó akkor felszólalni, amikor te elnökölsz. Jelen pillanatban egy történelmi anomáliát igazítunk ki, és a frakcióm nevében szeretném támogatni azokat az előrelépéseket, amelyeket Kubával kapcsolatban tettünk. Történelmileg az a helyzet, hogy Kuba az egyetlen olyan ország, amelyel nincs megállapodásunk, és 1996-ban egy közös állásfoglalással elítéltük ezt az országot, és ezért én ismét azt kérem, hogy adjunk ez a mentességet. A frakcióm azt szeretné, hogyha Európa Kubával kapcsolatban nem csak olyan szerepet játszana, hogy a multinacionális cégek tudjanak ott terjeszkedni, hanem egy kiegyensúlyozott partnerséget hozzunk inkább létre, és a, ezzel a testvéri néppel legyen ennek megfelelő a kapcsolatunk. Nagyon pozitív ez a kezdeményezés. Az amerikai embargó pedig, ami nagyon jelentősen elfolytotta a kubai gazdaság teljesítményét, tehát ezzel kapcsolatban a frakcióm nevében azt szeretném mondani, nagyon fontos, hogy ezek a tárgyalások folytatódjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig egy percben az EFDD nevében Castaldo a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy történelmi lehetőség van előttünk. Évtizedek után talán a kubai embargót fel lehetne függeszteni. Ez az embargó hosszú éveken keresztül arra bátorította az embereket, hogy nagyon komoly ilyen mm, újításokat végezzen, és például a gyógynövényes terápiákat kidolgozza, de ugyanakkor nem szabad, hogy Kuba egy harc terepé váljon Amerika és mi közöttünk. Az viszont, azt viszont meg kellene akadályozni, hogy a kubai átmenet a kapitalizmus felé ne sokkoló hatással legyen erre az országra, tehát itt nem szabad, hogy további szegénységet okozzon mindez. Ezért a mi feladatunk az, hogy a kubai népet segítsük, és ne ismételjük meg az Oroszországgal kapcsolatban elkövetett hibákat, ne csak politikai megegyezést kössünk, hanem az emberi jogokat is vegyük ebbe bele, és nem szabad, hogy kihasználjuk ezt az országot főként a szénhidrogén lelőhelyek miatt. Köszönöm szépen! Most pedig az ENF nevében Árnotű úr következik. Asszony. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim! Örülök annak, hogy az Európai Unió és Kuba közelednek egymáshoz. Az embargó politika, a felszigetelési politika mindig is bemutatták azt, hogy mennyire nem hasznosak, sőt kifejezetten károsak. Nagyon sajnálom azt, hogy meg kellett várni azt, hogy az Egyesült Államok váltson politikát több évtizedes kemény embargó politika után, amelynek borzalmas hatása volt a kubai lakosságra, ahhoz, hogy az Európai Unió is végre úgy döntsön, hogy ez megvalósítja hogyan is gondolja azt az Európai Unió, hogy komoly és felelős külpolitikát képes kifejteni, akkor, amikor továbbra is csak az Egyesült Államok vazallusaként viselkedik. Mm, erkölcsösségre van szükség és igazságra. Raúl Castro egy egész kicsit talán valóban enyhítette a politikai nyomást, de azért ne felejtsük el, hogy itt a szerencsétlen kubai nép már évtizedek, vagy több mint 50 éves szenvedés. Ne felejtsük el azt se, hogy a kommunizmus több 10 millió, sőt 100 millió ember gyilkolt meg a világon. Nem szabad, hogy ezeket a borzalmas diktatúrákban felnőtt embereknek az életét megbélyegezzük. Köszönöm szépen. Préda képviselő, köszönöm szépen. Először is szerettem volna üdvözölni azt, hogy az Európai Unió nyitásról tesz tanúbizonyságot a kubai kapcsolatai révén, és hogy megpróbál egy újfajta megközelítést alkalmazni és politikai változásokat generálni. De ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy egy totalitárius rezsimmel állunk szemben, tehát azért itt óvatosan kell megközelíteni ezt a kérdést, akkor, amikor normalizálni akarjuk kapcsolatainkat Kubával. A Raúl Castro féle rezsim esetében a, ez a fajta politikai nyitás, ez nem szinonimája a politikai reformoknak. A Castro kaszt, ne haragudjon, egy pillanat probléma van, mert úgy tűnik, hogy a német tolmácsolási ö, csatornán nem jól jön a hang. Rendben van most már minden, akkor kérem folytassa Préda úr újra állítjuk az óráját. Tehát arról beszéltem, hogy a Raúl Castro rezsim esetében nem beszélhetünk valódi politikai reformokkal, és a Castro család vagy Kast nem akarja a politikai disszidensek vagy az emberi jogok védelmezői felett enyhíteni a, az ellenőrzését. A kritikát továbbra is el utasítja, és a békés tüntetések is pánik hangulatot keltenek a rezsimben, például a politikai foglyok feleségei. Ne felejtsük el, hogy több tíz politikai fogoly van még ma is Kubában, és több ezer embert önkényesen tartanak fogva azért, mert azt mondják, hogy a rendszer ellen dolgoznak. Semmiféle szólás, szabadság nincs, és Guillermo Farinas is azt mondta, hogy legalább három évet kellett várnia, mire a Szaharov diát átvehette ide, itt, mert nem engedték meg neki a kubai hatóságok, hogy ide utazzon. Jelenleg sem változott a kubai helyzet, bárki, aki kritikával mer illetni a kormányt, vagy felhívja a figyelmet ezekre a borzalmas jogsértésekre, azokat nagyon súlyos büntetésekkel illeték. Ez egy totalitárius rezsim, így működik, és kötelező jellegű ideológiák vannak ebben az országban. A gazdasági változások, politikai változásokat is hoznak majd magukkal. Erre azért oda kell figyelni. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha egy más, a kasztrizmus egy másfajta totalitárius jelleggel jönne létre ismét, és megismételni önmagát. Köszönöm szépen. Jauregia Tondó következik. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy a biztos úrnak és Mogherini asszony csapatának gratulálnék. Mert nagyon fontos, hogy hogy learassák a gratulációkat egy olyan döntésért, amelyért csak hálásak lehetünk, azért, hogy elmenjenek Kubába. Az Egyesült Államokkal való viszony helyreállítása fordulópont Kuba számára. És miért fontos mindez? Azért, mert Kuba maga is fontos, egy rendkívül nagy geopolitikai befolyással bíró ország ez a régióban. És Kolumbiába kellett elmenni ahhoz, hogy észrevegyük, mennyire fontos Kuba. Egész Latin Amerikában igen fontos szerepet tölt be ez az ország. És nem véletlen, hogy az Egyesült Államok is úgy döntött, hogy felmelegíti a kapcsolatokat, ugyanis szeretnének ők is újra jó pozícióba kerülni Latin Amerikában. Ez helyes döntés volt, és ezért gratulálok nekik. A második dolog, amit fontosnak tartok, hogy ne ragaszkodjunk a régi pozíciókhoz. A régi közös álláspont az embargó volt. Egy európai álláspontra van szükség, amelyet igazítanunk kell a jelenlegi valósághoz. Az Európai Parlament sokszor egyszerűsítve látja Kubát, vannak, akik támogatják, vannak, akik ellenzik Kubát, de ilyen hozzáállással nem lehet megoldani az Európa számára fontos problémát, vagyis azt, hogy hogyan tudnánk újra jó pozícióba kerülni Latin Amerikában, és egy fontos geopolitikai szerepet betölteni. Meg kell próbálni segíteni Kubának a demokratikus átalakulásban, igen, de ez nem ad nekünk alapot arra, hogy egy sor elvi állásfoglalást követeljünk tőlük, amely nekik nem felel meg. Ami a személyes vagy kereskedelmi kapcsolatokat illeti, az elektronikus nyitást, ebben Európa tud nekik segíteni, és tudja őket a helyes irányba terelni. Köszönöm szépen. Galler úr egy kék kártyát intézne önhöz, elfogadja? Elfogadja a kék kártyát Galler úrtól? Kérem, ön szó. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Azt mondta, hogy eh, a kereskedelemhez is hozzá kéne eh, hozzárulnunk, ehhez eh, ellen nincsen kifogásom, de az a benyomásom, hogy a kereskedelem területén a liberalizáció gyakorlatilag egy olyan helyzetet eredményezne, amihez majd kapcsolhatna a demokratizálódás, és nem kellene talán először is egy politikai napirendet megkövetelni? Nadie lo sabe realmente. Nadie sabe... Ezt igazából senki sem tudja, senki nem tudja, hogy hogyan fognak alakulni ezek a változások, senki sem tudja, hogy milyen politikai rendszer győz majd Kubában. De valószínűleg a kereskedelmi és az emberi csere és adásvétel megduplázódott az amerikai jelenlét az elmúlt hat hónapban. Az elektronikus nyitás az internet felé, a média fejlődése el fog érkezni, el fog juttatni bennünket a szabadsághoz. Ezért érdemes ebbe az irányba munkálkodni nekünk is. A kereskedelem tekintetében is ez a megfelelő hozzáállás. Igen, leptó, kíros Henkel. Köszönöm. Henkel úr egy percben. A német ipar képviselője és az Amnesty International több éves tagja. Én többször négy alkalommal találkoztam Fidel Castroval, és az emberi jogok kérdéséről, a halálbüntetésről cserélünk eszmét. És 2000 óta ezt ugye megszüntették. Ugyanakkor viszont a gazdasági helyzet igen katasztrofális. A ö, lakosság ö, szörnyű ellátása, a szörnyűséges lakáshelyzet Havannában. És itt most elhangzott, hogy ez az amerikai embargótól függ, de hát már említettem, hogy más országokkal is kereskedhetne Kuba. Az amerikai embargó volt ez azonban a az állandó hivatkozási alap kifogás, és ha ezek a, ez az embargó nem lett volna, akkor a Castro fivérek már régeség nem lennének, és egy sor ember nem ülne börtönben, tehát nyilvánvalóan a nyomás az embargó feloldására is legalább ennyire fontos. Köszönöm, és akkor most Telicska kolléga kap szót. Elnök úr, biztos úr, talán én vagyok az utolsó, aki megvédené a Kuba elmúlt évtizedes politikáját, és azt mondanám, hogy sikeres. Viszont elsőként mondom azt, hogy az amerikaiak léptek először, és legyenek nyitottabbak, miközben a kubaiak semmi nem változtatnak, ez önmagában hiba lenne. Én megvizsgáltam egy anyagot, amit több száz kubai élt alá a e, szabadság érdekében Kubában. Ha megvizsgáljuk ezeket a pontokat, egyetlen egy sem valósult meg, és a kubaiak úgy érzik, hogy ezeket abszolút e, szükséges megvalósítani. Én hiszek a közeledésben, hiszek abban, hogy ennek vannak előnyei, a kubaiak is. Minden esetre valamiféle feltételrendszert kell szabnunk, hogyha a kubai rezsim ezt és ezt megteszi, akkor mi erre ezt és ezt a választ adjuk, és a többi, és a többi. Nem engedhetjük meg, hogy a kubaiak pusztán csak engedményeket várnak, miközben az emberi jogok megvitatását elutasítják. Tehát feltételrendszerek elsősorban, másodszorban a politikai fogvatartottak feltétel nélküli szabadon bocsátása, és nem várhatjuk el azt, hogy a jogi helyzet, a jogállamiság rendbetétele nélkül bármi is változni fog. Ha ez bekövetkezik, akkor vagyunk megfelelő úton, és remélem, hogy a biztos úr, illetve a asszony ezt a feltételrendszert megvizsgálja. Tutti, continuiamo il dibattito con eh, l'onorevole Jó napot kívánok, most pedig Kozu Permű képviselő következik. Köszönöm szépen mindig vannak olyan fejlemények, amelyek megtörténnek, például a nemzetközi jogban, vagy az ENSZ valamelyik kartájával kapcsolatban. Ahogy jelenleg áll a helyzet, az ötödik forduló során szeptemberben fel kell oldani az 1996-os közös állásfoglalást. Ez egy egyedi elem Európában, és ez teljes mértékben blokkolja a kapcsolatok normalizálódását. Más országoknak már vannak kétoldalú kapcsolatai Kubával. A főképviselőt szeretném arra kérni, hogy tegyen meg mindent, hogy az Egyesült Államok feloldja az embargót. És van valami, ami nekünk is érdemes elgondolkodnunk, az, hogy teljesen haszontalan volt a sok éven át tartott destabilizáció. Latin-amerikai más, latin amerikai más országához is ez a kulcs. Köszönöm szépen, Korrao képviselő egy percben, öné a szó. Köszönöm szépen, Szaszori úr. Akkor, amikor Kubáról beszélünk, és a kubai kapcsolatokról, akkor mindenki megpróbál minél hamarabb valamiféle megállapodásra jutni ezzel az országgal kapcsolatban, mert ez az egyetlen olyan ország, amelyel nincsenek még kapcsolataink, és a többi ország mintha legalábbis a többi országgal kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatokat ápolunk, minden tökéletes lenne. Ez azért elég furcsa, és engem egyébként nagyon meglep az, hogy a nyitás Amerika részéről nem inkább egy kapitalista agresszió lesz-e, mert ez az ország az biztos, hogy a az oktatási rendszere és a egészségügyi rendszere szemplő volt, de az is igaz, hogy a Guantanamo-i támaszponton az amerikaiak legalább akkora emberi jogi jogsértéseket követtek el, mint a kubai félszigeten. Tehát igen, igaz, hogy vannak előrelépések, de azért én odafigyelnék arra, hogy mik a prioritások ezekben a kapcsolatokban. Köszönöm, Obermeier képviselője a szó, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Az EU a legfontosabb kereskedelmi partnere Kubának, két milliárd euróra rugott ez a forgalom az elmúlt két évben. A diplomáciai kapcsolatokat is újra élesztettük. Új piacokra lépés tekintetében a, az USA is gyorsan lépett, és viszonylag bürokráciamentesen. Ugyanakkor viszont hat évig tartott hogy egyáltalán mandátumot kapjunk a kereskedelmi tárgyalásokra. Meg kell azt is vizsgálni, hogy az emberi jogi helyzetek tekintetében milyen eredményeket ért el a piacnyitásban az ország. Nagyon fontos, hogy erős európai támogatást kapjon Kuba a szociális piacgazdaság kiépítésében. A szabad, demokratikus Kuba európai értékek mentén Demokratikus con Europa. Besten Dank. Grazie, onorevole Valesa. Köszönöm szépen, Valensa képviselő. Másfél percben az övé, öné a szó. Köszönöm szépen. Megnyitottuk Kubával való kapcsolataink újabb fejezetét, és az amerikaiak is ugyanezt tették. Ugyanakkor az emberi jogi jogsértések továbbra is problémásak maradnak. 2015-ben a rövidtávú és önkényes bebörtönzések továbbra is növekedő számot mutatnak. Nagyon borzasztó körülmények között megverik ezeket az embereket, és elhagyják. az állam megpróbálja a médiát és az internethez való hozzáférést ellenőrzése alatt tartani, és az emberi jogi jogsértések monitorozását sem hajlandóak elfogadni, és ezért helyi szinten is az emberi jogi jogvédőket támadások érik. Az Európai Unió nemrég először beszélt Kubával, és reméljük, hogy konstruktív párbeszéd alakulhat ki ezekben a témákban. Hogyha jövőre odafigyelünk, azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos értékrendünket arcul csapjuk. Itt teljes mértékű politikai és gazdasági együttműködésre van szükség, egy folyamatos folyamatot kell elképez, elképzelni egy pluralista és szabad demokrácia felé vezető úton. Köszönöm szépen, most pedig Nina Gillé a szó. Köszönöm szépen. Kuba, ahogy a világ felé fel megnyílik, nagyon fontos, hogy a kapcsolatrendszerünk keretében az összes európai érdek is érvényesüljön. Márciusban Mogherini asszony Kubában járt a szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalásainak kapcsán. Ezt támogatnunk kell. Örömmel hallottam, biztos úr, az emberi jogi dialógust. Teljesen egyértelmű, hogy az embargó javított az ember jogi helyzetek, helyzeten, a párbeszéd és a szabadkereskedelmi megállapodás együtt lehet talán egy olyan eszköz, ami változást idézhet elő, és ami azt arra kényszeríti Kubát, hogy liberalizáljon. A geopolitikai szempontokat is meg kell azonban vizsgálni, és gondolom, hogy a Kubával kapcsolatos politikánkban ez is megjelenik. Moszkvában például nemrégiben írtak alá egy megállapodást hiszezés ügyekben Kína a legfontosabb kereskedelmi partnere Kubának, tehát fontos megvizsgálni, hogy a mi érdekeink az amerikaiakéval hogyan fednek át, és e tekintetben nekünk is együtt kell működnünk szorosan az amerikaiakkal. Überre. Köszönöm, Zuber képviselő. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, são de facto Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió és Kuba közötti tárgyalások pozitívak, arra irányulnak, hogy párbeszéd alakuljon ki. Mi úgy gondoljuk, hogy csak akkor lehet sikerre vinni ezt a megállapodást, ha valóban megakadályozzuk az Európai Uniót abban, hogy beavatkozzon Kuba belső ügyeibe. A párbeszéd során nem mondhatja az Unió azt, hogy Kuba, a kubaiak nem férhetnek hozzá ingyenesen az általános egészségügyi ellátáshoz, ugyanis itt Kubáról van szó, nem az Európai Unióról. Egy nem diszkriminatív megközelítésre van szükség, és az, hogy az emberek önrendelkezési jogot kapjanak az ENSZ karta értelmében, az létfontosságú. Meg szeretném kérdezni a bizottságot, hogy nem gondolja-e, hogy az a szakpolitika, amelyet itt folytatnak, azt jelenti, hogy vissza kell vonnunk a közös álláspontot, mégpedig azonnal. Másfél percben Stil képviselő következik. Ez a vita most már olyan irányba fajul, hogy milyen következményekkel jár majd, hogyha a kapcsolataink fejlődnének. Ezt populisták is kihasználják, illetve más szélsőséges hangok is. Például Venezuelára, ha gondolunk, az ideológiai vezetők Washingtonban találkoznak, eh, és nem tudjuk, hogy ez a normalizációs folyamat hogyan eh, integrálható más országokkal is, hogyan terjeszthető ez ki. Én ellenzem azokat a véleményeket, eh, amelyeket a baloldal hangoztat, ugyanis számos éve van már diplomáciai kapcsolatunk, és eljutottunk egy olyan pontra a kapcsolatainkban, ahol egy más orientációra van szükség. A közös értékeinkre kell építeni a kapcsolatok továbbfejlesztését, és komoly célokat kell megfogalmaznunk a politikai dialógussal kapcsolatos tárgyalások kapcsán is, ahol is a szólás és vallásszabadság biztosított, illetve a pluralizmus, a választásokon való pluralizmus is érvényesülhet. Ha ezeket a célok, ezekhez a célokhoz nem ragaszkodunk, akkor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 az elmúlt 15-20 évben eh, nincsenek olyan emberek, akik még mindig ugyanazt az álláspontot képviselnék. Eh, ebben az esetben Kubával kapcsolatban ez eh, nagyon egyértelmű. És az a kötelezettségünk is megvan, hogy frissítsük ezeket az álláspontokat. Már így is nagy késésben vagyunk ami a Kubával való kapcsolatainkat illeti. Le kell számolni a az embargóval is, de a közös állásponttal is, ahogy azt már több százszor elmondtam. Az emberi jogokkal kapcsolatban Landrinidis úr már megkezdte a párbeszédet Kubával, de ez az Európai Unió esetében Kuba egy kétélű fegyver lehet. Egy történelmi és politikai anomália, és mondhatnám azt is, hogy egy beteges tünete a ház működésének. Alá kell írni egy megállapodást Kubával, és meg kell követelni a kubaiak számára is, mint ahogy mindenki számára az emberi jogok tiszteletben tartását. Alá, all'onorevole McAllister. McAllister képviselője a szó másfél percre. Elnök úr, az Egyesült Államok és Kuba úgy döntött, hogy most elérkezett a változás ideje. Szerintem európaiaknak nem csak passzívan kell szemlélnünk ezt a folyamatot, hanem ebben aktívan részt kell vennünk. Bizonyos kritikák ellenére az új diplomáciai megközelítés az amerikaiak többsége is támogatja, és e tekintetben az Obama adminisztrációt is támogatja. A kollektív vezetés és a széleskörű, mindkét pártot bevonó megközelítés a kongresszuson belül segíti elő ezt a folyamatot, amelyben a magánszektor is részt vesz. Egyértelmű elkötelezettség van szükség arra, hogy a sziget mindkét oldalán élők az eddigi nekem változtassanak, például ami az elmúlt öt évtized kudarcait illeti. Az Európai Uniónak üdvözölnie kell ezt a döntést, és ez mindenféleképpen előnyös a globális és regionális rend szempontjából, illetve legfontosabb talán a kubaiak szempontjából. Mindenféleképpen ösztönöznünk kell a demokratikus átalakulást Kubában, és a jelenlegi autoriter rezsimet nem támogathatjuk. És most eh, John Kerry külügyminisztert eh, idézném, aki azt mondta, hogy a lehetőségek kiaknázása a közös értékek érvényesülését eh, segíthet e-, elő, és Európa ezt nem szemlélheti indifferensen. Köszönöm szépen, Milán Moll képviselő. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is az információt, amelyet Kubával kapcsolatban elmondott nekünk. Előre haladunk, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió és a tagállamok is el tudják érni, hogy nagyobb befolyásuk legyen, jobban jelen lehessenek Kubában. Nem lesznek könnyűek az előttünk álló tárgyalások. A politikai megállapodás kapcsán előfordulhat, hogy a kubai hatóságok kevésbé érzik szükséget annak, hogy gyorsan aláírják ezt a megállapodást, hiszen az 50 éves szünet után ismét normalizálódott a diplomáciai kapcsolat az Egyesült Államokkal. Az egyes ö, apróbb ö, reformok ellenére a, a kubai rendszer alapvetően nem változott meg. Június 25-én megvolt az első ö, emberi jogi találkozó, és ö, a külügyi ö, főképviselő is ö, részt vett ezen a kubai vezetők mellett átadtuk Kubának azt az üzenetet, hogy milyen változásokat kívánunk, az ENSZ egyezményeit is alá kell írniuk a társadalmi és emberi jogok területén. Az emberi jogok kapcsán visszautalnék arra az éves jelentésre, amelyet a tanács nemrég készített el, és Hán biztos úr tájékoztatott is bennünket erről. Európát és Latin Amerikát számos elv és érték köti össze. A jogállam, a demokrácia itt alapvető értékek, és Kubának sem kellene kivételnek lennie. Igen, fontos az, hogy a az emberi jogok fontos szerepet töltsenek be a tárgyalások során. Köszönöm. Gáler, un minuto. E- Gáler képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy az európaiaknak konstruktívan kell alakítanunk a politikánkat Kuba irányában, és ez a kubaiak érdekét kell, hogy szolgálja. Komoly tapasztalataink vannak a kommunista rendszerek átalakításában, és a kubaiak is demokratizálódást szeretnének. A az alternatíva a kommunizmushoz képest nem a Miami újra gyarmatosítás, és ebben a folyamatban kell nekünk segítenünk a demokratikus átalakításban, amely valós, valóban a kubai hagyományokat is figyelembe vevő rendszer lesz, és nem a baptista rezsim, a baptista rezsim újjáéledését jelenti. Úgyhogy a tapasztalatokat, amit az átalakuló gazdaságok kapcsán leszűrhetünk, ezt mindenféleképpen fel tudjuk használni. A fal, a berlini fal leomlását követően a szankciók lebontásával ezt, ugyanezt az átalakulást érhetjük el Kubában is. Egy megfelelő ütemtervre kellene kérnünk a kubaiakat egy tárgyaló asztalnál leülve, egy megfelelő perspektívát kialakítva, arra vonatkozóan, hogy például mikor várható az első szabad választás eh, Kubában, és akkor ennek következően sok minden történhet. Köszönöm szépen, most a kecsdiai a spontán felszólalások rendszere következik. Heten kívántak felszólalni, Polcsák képviselő az első egy percben. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, és először is azzal kezdeném, hogy az elmúlt évtizedek során Kuba által átéltek, megélt tapasztalatok igen komoly terhet jelentenek. A párbeszéd, ami megkezdődött már Kubával, illetve az Európai Unióval, azonban feltételek nélkül nem folytatható. Bizonyos korlátokat kell kitűz, kitűznünk, és ragaszkodnunk legalább a legalapvetőbb emberi jogok érvényesüléséhez és én itt most eh, szeretném külön kihangsúlyozni az emberi jogokat, eh, azt az elvet, doktrinát, amit eh, a korábbi cseh elnök Havel úr mondott. Az emberi jogok egy olyan alapelv, amit nem lehet valamilyen alkú tárgyává tenni. Biztosítanunk kell, hogy mi a kubai nép érdekében tárgyalunk, de nyilvánvalóan ki kell tűznünk az úgynevezett red line-okat, a vörös vonalakat. Un minuto. Köszönöm, Zulika képviselő, egy percben. Köszönöm szépen. Itt az ideje, hölgyeim és uraim, hogy végre új időszakot nyissunk, új fejezetet nyissunk az EU és Kuba kapcsolataiban. Itt a demokráciát kell ebben az országban elősegítenünk, és a gazdasági változásokat. Segítenünk kell Kubát a változás és a modernizáció útján, és a kétoldalú kapcsolatokat, a politikai párbeszédet fontos kérdésekben elő kell mozdítanunk. Az emberi és állampolgári jogok, a szólásszabadság kérdése ebben a fontos átmeneti időszakban. Kuba elképzelhető, hogy AKC ország lehetne a jövőben, és ezért szeretnénk a kapcsolatainkat fejleszteni ezzel az országgal, de az biztos, hogy mindez az Európai Unió és Kuba közötti kapcsolatok erősítését jelentheti, és mindez úgy kapcsolódik a jövőhöz, hogy Kubának nagyon sok lehetősége lesz. Köszönöm szépen, Fruzulika úr, Marias képviselő, egy percben. Köszönöm. Az Európai Unió és Latin Amerika közötti kapcsolatoknak stratégiai prioritást kell képezniük számunkra a jelenlegi többpólusú világban. És Kuba kiemelkedik, hiszen ez egy nagyon jelentős fejlődés. Az uniós külpolitika a saját módján működhet, és nem kell feltétlenül az Egyesült Államokat követnie. Úgy vélem, hogy ez segíthet a Kuba és a nyugati világ közötti kapcsolatok javításában. Az emberi jogoknak szintén szerepet kell itt kapniuk, de ez nem lehet számunkra ürügy arra, hogy beavatkozzunk Kuba beügyeibe és rájuk tenyereljünk. Azt gondolom, hogy egy kölcsönös előnyökön és tiszteleten alapuló rendszert kellene létrehozni. És nem szabad egyszerűen erő alapon gondolni erre. Imao sam prilike prije više godina razgovarati. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány évvel ezelőtt alkalmam volt olyanokkal találkoznom, akik korábban börtönben ültek bört, Kubában, és koncepciós perek áldozatai voltak. Barcelonában találkoztam velük, és akkor én már egy komoly reményt éreztem. Sokan már komoly elvárások sokkal vannak, sokat várnak az Európai Uniótól, demokráciát akarnak, és ehhez mindenféleképpen támogatnunk kell őket. Én üdvözlöm a jelenlegi rezsimmel a normalizálását. Nagyon jó, hogy vannak előrelépések a demokrácia területén. Természetesen ebben segítenünk kell Kubát, viszont arról sem feledkezhetünk meg, hogy mit élt át a kubai nép, és mindenféleképpen tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Konácsnak képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, és a kollégáknak is köszönöm a vitát. Nagyon örülök, hogy mindenkitől azt hallottam, hogy a blokkács nem lehet semmire megoldás. Az, hogy hallgatunk, vagy jelentéktelen megállapodásokat kötünk, szintén nem lehet hasznos. Ezt örököltük a múltból, és ettől kell megszabadulnunk. Most partnerségi kapcsolatra kell törekednünk, be kell ismernünk, hogy milyen hibákat követünk el a korábbi diplomáciai kapcsolataink terén. Az embereknek joguk van a méltóság teljes élethez, a munkához, a szab, az ingyenes oktatáshoz. Ezek mind olyan emberi jogok, amelyek eh, Kubában is kell, hogy eh, érvényesüljenek. Megkérdezhetjük persze, hogy ezek mennyire érvényesülnek Európában. Mielőtt másoktól kérünk bármit is számon, először a saját házunk táján kell söpörni vizsgáljuk meg, hogy az európaiak milyen körülmények között élnek. Én üdvözlöm a főképviselő asszony lépéseit, és nyilvánvalóan az EU képes a független szakpolitikára, de... Gospod predsedujoči, hvala Kuba je bila tabu téma. Kuba már sok éve tabu témát jelentett. Sok éve tartott már ez, egy elszigetelt ország volt, ki volt zárva az Európai Unióval, illetve az Egyesült Államokkal folytatott gazdasági együttműködésből. És ennek mind a két félre nézve voltak következményei. Ezért én üdvözlöm azokat az erőfeszítéseket, amelyeket megtettek a Kubával való viszony javításáért és a megállapodás aláírásáért. Ugyanakkor nagyon óvatosan kell ezt az erőfeszítést megtenni, ugyanis ez az ország nem fogja megengedni nekünk, hogy a saját demokráciánkat rájuk kényszerítsük. Az Európai Unió részéről tiszteletben kell tartanunk a sokféleséget, és elismerni a kubai népnek azt a jogát, hogy meghozzák a saját döntéseiket. Ha a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság döntéseit veszük figyelembe, akkor persze még itt is sok mindent kell megváltoztatni. Most pedig lezárjuk a vitát, és Hán biztosnak adom vissza a szót, aki a külügyi főképviselő nevében fog felszólalni. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy megköszönöm a mai vitát. Nagyon jó vita volt ez az EU-Kuba kapcsolatok témájában. Úgy gondolom, hogy ebben a kontextusban fontos megjegyezni, hogy Márándia Bár és Mária úr sajnálták azt, hogy Mogherini asszony nem tudott ma eljönni. Itt emlékeztetnék arra, hogy miért nincs itt. Azért nincs itt, mert a Bécsi Iránról szóló konferencián vesz részt, és hát reményteljes az, hogy minél hamarabb megoldásra tudnak ott jutni. Visszatérve a mi vitánkra, az ilyen esetekben általában az látható, hogy fontos a megbékélés. Miután meghallgattam figyelmesen az összes felszólalót, én úgy gondolom, hogy az Európai Unió jó úton halad, a 2014-ben elkezdett úton. Minél közelebb szeretnénk kerülni Kubához, annak érdekében, hogy tovább tudjuk fejleszteni kapcsolatainkat, és békés módon az Európai Unió érdekeit tovább tudjuk fejleszteni. A gazdasági kapcsolatok beindítása fontos lehetőség lenne ezen a területen a konstruktív párbeszéd és az együttműködés erősítése terén. A kétoldalú a megközelítés rendkívül fontos, és ez összhangban kell, hogy álljon a mi kéréseinkkel. Szeretnénk az Európai Unió részéről azt bizonyítani, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a szociális védelmet, az emberek részvételét a demokráciában és a gazdasági növekedést. Nagyon sokan beszéltek az emberi jogok helyzetéről, nagyon odafigyelünk, és teljes mértékben osztjuk ezeket az aggályokat, ahogyan ezt már a bevezetőmben is hangsúlyoztam. Pontosan ezért ezt a témát állandóan napirenden tartjuk kubai partnereinkkel, és szeretnénk minél hamarabb az emberi jogok témájában párbeszédet folytatni, még azelőtt, hogy politikai szinten megállapodásra jutunk velük. Ezen kívül konstruktív párbeszédet szeretnénk folytatni minél hamarabb, amennyiben Európa részt szeretne venni ebben a történelmi folyamatban, ami most éppen Kubában zajlik, hogyha a reformokat akarjuk támogatni, hogyha az emberi jogok helyzetét elő szeretnénk mozdítani, akkor csak egy dolgot tehetünk, Kubával kapcsolatba lépni, lépünk. Ezt fogjuk tenni a következő hónapok és évek során. Ezzel ezt a témát